föltenni. Kell úr, parancsolja, tényleg csak ügyrendi kérdés legyen. Uh, thank you for your excellent uh, chairing of today's session, Mr. President.